át, és szeretném megadni a szót másfél percben Jiménez Becerril asszonynak. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Amióta itt vagyok a parlamentben, az áldozatok védelme volt mindig a prioritásom, és továbbra is az lesz, bárhol is legyek. Ma az európai nőkről van szó, akik az erőszak áldozatai. Ők kérik tőlünk azt, hogy egyértelmű, egyöntetű hangon szólaljunk fel, hogy felhívjuk az egész társadalom figyelmét egy ilyen probléma jelentőségére, ami nem csak Európát, hanem a világ egészét sújtja. A nők elleni erőszak nem tesz különbséget gazdagok és szegények között, az összes határt, korlátot átlépi, a a munkát, a családot, nincs menedék azok számára, aki az olyan gyakran nagyon közeli elkövető elől menekül. Az európai nők nagy része valamilyen fajta erőszak áldozata volt már, pusztán azért, mert nő, szexuális vagy erkölcsi erőszak áldozata. Éppen ezért fontos, hogy a tagállamok ugyanabba az irányba evezzenek, hogy teljes mértékben felszámoljuk a nők elleni erőszakot. Ehhez pedig egy közös stratégiára van szükségünk ennek fényében dolgoztam az Európai Védelmi eh, Határozattal szóló jelentés eh, témájában, és eh, ez egy olyan eszköz, amely által az Európai Unió bármely országában elismerjük a távoltartás intézményét. Nagyon sok nő, illetve gyermek megerőszakolás, emberkereskedelem vagy jogtiprások áldozata, hogyan azt hallhattuk a Szent Atyától is. Éppen ezért az embert kell a figyelem középpontjába állítanunk ma, és mindig a nőt kell a munkánk középpontjába állítanunk. És ezt azért kell tennünk, hogy biztonságosabb, méltóságosabb és igazságosabb igazságosabb Európát teremtsük, ezt, ennyivel tartozunk az összes meggyilkolt nőnek, a gyermekeiknek és a családjuknak is, akik még mindig síratják őket. Köszönöm. And thank you. Could I ask if you're prepared to... Köszönöm szépen. Uh, Edwidge úr egy kék kártyát emelt fel, elfogadja? Ms. Redford. Tessék. Thank you. Do you agree with me Köszönöm szépen egyetért velem abban, hogy ez a szörnyűséges téma igazából arról szól, hogy hiányzik az erkölcs, a tisztelet a társadalomban, hiszen az, aki egy nőt bánt, nem csak, hogy nem úriember, de egyáltalán nem férfi. Elnök, 30 másodperc van a válaszra. Por supuesto. Természetesen teljes mértékben egyetértek, és örülök annak, hogy feltette ezt a kérdést, mert egyébként ez egy nevelési probléma is. Másfél percben ezt nem tudtam kifejteni, nem tudtam ezt érinteni, de természetesen ez egy olyan probléma, amelynek az orvoslását a férfiaknál és a nevelésnél kell kezdenünk. A férfiak azok, akiknek a figyelmét először fel kell hívnunk erre a problémára. Ők is jobb, hogyha, jobb lenne, hogyha nagyobb számban jelen lennének a Nőjogi Bizottságban, nekik is küzdeniük kell ezen problémával szemben, ugyanúgy, mint nekünk. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig két percben Aréna asszony szól hozzá. Alors c'est la journée internationale. Euh, a nők elleni harc európai napja, ez a mai nap, és valóban, hogyha jobbra vagy balra tekintünk, hát akkor azt látjuk, hogy legalább hárman vannak mind a két oldalon, akik áldozatok lehetnek. Hogyha jobbra-balra tekintek, akkor azt látom, hogy férfiakat sajnos nem nagyon látunk itt a teremben. Bár ugye a nők az áldozatok, mégis vannak elkövetők. Köszönöm azoknak a férfiaknak, akik eljöttek a mai vitára. Fontos, hogy az elkövetőknek üzenetet küldjünk, Természetesen nagyon fontos a tudatosítás, illetve a szankciók bevezetése, hiszen minden harmadik nőt érint ez a probléma. Ez azt jelenti, hogy harcolnunk kell, harcoltunk is, mégis a statisztika rosszabb lett. Nem csak, hogy nem csökkent a, az áldozatok száma, pedig vannak olyan államok, amelyek mégis bevezettek erre vonatkozó védő intézkedéseket, és lehetővé tették például a jogelőtti védelmet többek között. Most pedig azt kérjük, hogy fölléphessünk. Ott vannak a számok, ott vannak az adatok, tehát nem arról van szó, hogy különböző munkacsoportokat, bizottságokat kellene felállítani, hiszen ezt a munkát már elvégeztünk, biztos asszony. Most lépnünk kell, a tettek mezeire kell lépnünk. Nagyon fontos, hogy az isztambuli egyezményt ratifikálja az Európai Bizottság, amely lehetővé tenni a cselekvési terv felállítását, hiszen nem csak ratifikálni kell az egyezményt, fontos az is, hogy ez a gyakorlatba átépüljön, bekerüljön a tagállamokban, hiszen eddig hiányzik az erre vonatkozó kultúra. Vannak olyan országok, amelyek nagyobb védelmet biztosítanak, vannak olyanok, amelyek nem. Azonban közös európai fellépésre van szükség, tudatosításra, az elkövetők megnevezésére, illetve illetve a szankciók bevezetésére. Tehát egy jogalkotási keretre van szükség, amely ezt lehetővé teszi, és azt kérjük, hogy a nők elleni harc európai éve valóban megszülessen. Köszönöm. Thank you. I am... Köszönöm szépen. Nem szívesen veszem el a hozzászólást, a mikrofont a hozzászólóktól, mert nagyon kényes és fontos témáról van szó, de tartsuk tiszteletbe a felszólalási időt. Úgyhogy eh, kérem, hogy eh, ezt tartsák be. Két férfi van a felszólalók listáján, most pedig a következő hozzászólónak fogom megadni a szót, Zsit Nyászka asszony következik, parancsoljon. Velmi pekne, vážna pani komisárka, dámy a páni. Hrubé čísla o tom, koľko Köszönöm szépen, eh, biztos asszony, elnök asszony, hölgyeim és uraim, megkaptuk az adatokat, az áldozatok számáról, hogy így tisztában vagyunk a probléma jellegéről, de arról szeretnék szólni, hogy a családon belüli erőszak áldozatai közül csupán 14% megy el a rendőrségre. Ez pedig jól mutatja, hogy mennyire hiteles a rendőrség. Szlovákiában csupán két vagy három nemi erőszakot erőszakkal kapcsolatban tettek feljelentést, miközben Svédországban ez sokkal nagyobb arányban valósult meg. Ez azt jelenti, hogy a nők nem bíznak abban, hogyha elmennek a rendőrségre, akkor valóban foglalkoznak az ügyével, hogy olyan nyomozók foglalkoznak vele, akik odafigyelnek rá, hogy nem kérdőjelezik meg azt, hogy igazat mond-e vagy sem, és hogy segítséget kap az a nő, aki az igazságszolgáltatáshoz fordul, és megvédik az áldozatokat. A nők elleni erőszakkal kapcsolatos téma nem csupán a nőket, a családjaikat érinti, hanem mindenkit. Mindenki segíthet, hogyha nem ítélkezik. Kérem, hogy ne, csak azt kérem, hogy ne kérdezzék azt, hogy milyen ruhát viseltek az áldozatok, vagy olyan helyen jártak, ahol nem kellett volna, hanem azt kérdezzük, hogy mit kell tennünk, hogy segítsünk. Köszönöm, hogy az elnök beszerre asszony következik két perc. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Hátborzongató azt tudni, hogy a nők egy harmada Európában is nemi, fizikai vagy pszichológiai erőszak áldozata pusztán azért, mert nő. Ugyanakkor a valóság sokkal rosszabb, mint ezen hátborzongató adatok, mert csak az, adatok, csak az áldozatok egy harmada tesz feljelentést. Úgyhogy a kérdés megint az, mit tehetünk? Én azt javasolnám önöknek, hogy itt és most tegyünk valami azonnal itt, valami radikálisan konkrétat, valami forradalmasan hatékonyat, méghozzá ratifikáljuk az isztambuli egyezményt. Ez ugyanis megállapítja, hogy a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak egy emberi jogok elleni fellépés. Az összes ratifikáló állam számára kötelező a gyermekek és a nők elleni erőszak bármilyen megjelenési formájának felszámolása legyen szó akár a nemi szervek csongításáról, vagy az emberkereskedelemről, már van egy jogi eszköz, amely védelmet nyújt az áldozatoknak, így az elkövetők ellen intézkedéseket lehet hozni jogi szinten, és hatékonyabb politikákat is lehet hozni. Augusztus óta készen áll. A kérdés az, hogy mire várunk még, hogy jóvá hagyjuk. Eddig csak nyolc tagállam ratifikálta, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Franciaország, Svédország, Dánia, Ausztria és Málta. 14-en aláírták, és a ratifikáció folyamatban van, de fel kell tennünk a kérdést, mi van Bulgária, Észtország, Írország, Cseh köztársaság, Ciprus és Lettország esetével, hiszen ők még nem is írták alá. Jó lenne, hogyha a parlament felkérni a bizottságot arra, hogy fogadja ezt a mandátumot, és az új lett elnökség határozottan irányítsa ezt a folyamatot januártól kezdve. A demokrácia és az emberi jogok védelmezőjeként nagyon fontos, hogy Európa határozott hangon szólaljon fel, elutasítsa a nők elleni erőszak minden formáját egy hatékony nyilvános vitára van szükség, amiben be kell vonni a férfiakat is és egyértelmű intézkedésekre, politikai jogalkotási intézkedésekre van szükség, hogy felszámoljuk az egyenlőtlenségeket, amely szégyen teljes, és ez az, ami a nők elleni erőszak hátterében meghúzódik. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony kék kártya Marinho úrtól. Elfogadja? Parancsoljon ön a szó. Köszönöm. Ez a tragédia, amelyről ma vitázunk, ennek természetesen van egy kulturális háttere is, egy olyan kultúrával van ez összefüggésben, amely alárendeli a nőt, és ma itt volt egy egyházi képviselő, amely, aki ugye megtagadja a nőktől a papságot, és felolvassa a házasságkötés során az evangéliumot, kötelezi a nőket arra, hogy hűséget esküdjenek és szolgálják férjüket. Tehát kulturálisan is fel kell lépjünk valamilyen módon ezzel szemben, hiszen a nők elleni erőszaknak kulturális háttere is van. Tisztelt kollégák, fél perc áll lehetős, fél percben tudjuk a kérdést biztosítani, parancsoljon a válaszra. A pápa ma a méltóságról beszélt, a méltóságról, és úgy gondolom, hogy a méltóság mindenek felett áll, és amikor az emberek méltóságáról beszélünk, természetesen ez a lakosság nagy nagy többségére vonatkozik, a nőkre ebben az esetben, és a pápa arról beszélt, hogy az emberek méltósága fölé semmi sem helyezhető. Köszönöm. Thank you. Our next speaker for... Köszönöm szépen, most pedig másfél percben Björk asszony kap szót. Madam Björk. Eh, for, for, for the day being. Eh, jag skulle vilja börja med att tacka alla de kvinnor som har jobbat outtröttligt före oss Tisztelt képviselő urak és hölgyek, köszönettel tartozunk mindenkinek, minden nőnek, aki dolgozik. Az előttem szólónak köszönettel tartozom a Nőjogi Bizottságban végzett munkájáért, hiszen ennek kapcsán nagy előrelépéseket tehetünk. Hallottuk a szörnyűséges statisztikát, a számokat, amelyek egy elfogadhatatlan valóságról számolnak be. Egy olyan valóságról, ahol a nők áldozatok, áldozatokká válnak pusztán azért, mert nők, és még sincs igazságszolgáltatás számukra, mert az elkövetőket nem citálják bíróság elé. Miért? Hatalomi kérdés ez, egy olyan hatalom kérdése, amely egyenlőtlenséget hozott nők és férfiak között. Ezt kell megdöntenünk, hiszen olyan kultúrában élünk, ahol szexista megjegyzéseket hallunk nők és lányok ellen. Nem nem visszük bíróság elé az elkövetőket, akkor sem, hogyha ezek személye ismeretes. Természetesen nagyon kényes kérdésről, kényes dolgokról beszélünk, de nagyon fontos, hogy föllépjünk, nem elég igent mondani, lépnünk kell, a jogalkotás szintjén nagyon fontos, hogy az Európai Unió az isztambuli egyezményt ratifikálja, és ugyanezt tegyék a tagállamok. Thank you, Madam Björk. Köszönöm szépen, Björk Atson, most pedig egy percben Urtasun úr kap szót. Eh, Köszönöm szépen, biztos asszony, ez nem gyakran hangzik el, de ki akarom mondani, az egyenlőtlenség, az egyenlőtlen társadalom az erőszak növekedésének motorja azt hiszem, hogy ez nagyon nagy probléma, ami az erőszak kiélesedését eredményezi. Nem fogom a számadatokat elismételni, de elmondanám, hogy november 25-én nagyon fontos azt követelnünk, hogy még mindig nincs olyan konkrét jogi intézkedésünk, amelyel a nők elleni erőszak ellen felléphetünk. Ön elmondta, beszélt erről a stratégiáról, hivatkozásokról, eszközökről, de nincsen olyan jogalkotási eszköz, ami konkrétan erre a területre vonatkozik. Annak sem örülök, hogy azt mondta, hogy a nők elleni erőszak megfigyelő központja nem fontos. Én azt gondolom, hogy igenis az. És ami pedig az isztambuli egyezményt illeti, amelynek ratifikálása nagyon fontos minden tagállam részéről, az egyezmény azonban nem helyettesíti ki, nem helyettesítheti azt, hogy konkrét jogi eszközre van szükségünk. Öntől azt szeretném kérni, hogy gondolja át álláspontját, és támogassa ennek az eszköznek a létrehozását. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most pedig Ajuto asszonynak fogom megadni a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma a nők elleni erőszak világnapja van, és azt várjuk a bizottságtól, hogy megfelelő jogalkotási keretet hozzon létre. Úgy érezzük, hogy a bizottságnak kell kezdeményező lépéseket, kell, lépéseket tennie, és nagyon sok tagállam már ratifikálta például az isztambuli egyezményt, illetve ilyen jellegű jogszabályokat hozott. Nagyon gyakran nem csak fizikai erőszakról beszélünk, hanem pszichológiai erőszakról. Ezt a családon belül követik el a gyermekek szeme láttára, és ezeket a vészcsengőket mindenki figyelmen kívül hagyja azért, mert nincsenek megfelelő jogszabályok. Pedig el lehetne kerülni a tragé- tragédiákat. Ducsele Bielire gondolok, aki szintén áldozatává vált bűncselekménynek, és az elkövetőt a saját férje bérelte föl. Nagyon sokszor látunk hasonló eseteket. A nők elleni erőszak, illetve a halál esetek száma folyamatosan növekszik. Azt látjuk, hogy

aki nemi erőszakot követ el azt megtaláljuk bróság elé álltjuk és börtönbe juttatjuk mert a nemi erőszak súlyos bűncselekmény. köszönöm hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Másfél percben Grazie, Presidente. Köszönöm, megállapíthatjuk, hogy az európai tanács nem tudott kellő időben intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy fellépjünk a nem erőszakkal szemben. Azt kell mondjam, hogy ez rendkívül súlyos. A bizottság elismerte, hogy a nem erőszak, a nők elleni erőszak az egyik fő akadálya a nemek közti egyenlőség megteremtésének. Minek tulajdoníthatjuk azt, hogy a Parvanova jelentést nem ültettük át a gyakorlatba, hogy joga, jogszabályá váljon. A tagállamok nem akarták ezt, vagy a válságot okolhatjuk. Tisztelt kollégák, ez a parlament nagyon hosszú ideje hangsúlyozza, hogy végre terjesszünk elő egy irányelv javaslatot, amely megfékezi a nők elleni erőszakot, hogy a bevált gyakorlatokat támogassuk, és támogatást nyújtsunk az áldozatoknak, és javítsuk az igazságügyhöz való hozzáférésüket. Tisztelt biztos asszony, hozzászólásának elején számos statisztikát említett, hogy az, a nők 33%-a a nemek közti erőszak áldozata a 15 év feletti korcsoportban. De valóban úgy gondolja, hogy azok az eszközök, amelyek most a kezünkben vannak, kielégítőek annak érdekében, hogy kellő védelmet biztosítsunk az áldozatoknak? Én úgy gondolom, hogy ezek a statisztikák éppen ellenkezőleg indokolják azt, hogy egy európai szintű fellépés következzen, amely által közös referenciákat dolgozunk ki mindenki számára. mai napon beszélnünk kell a nők elleni erőszakról, azért, mert eh, ez alapján is biztosítjuk, azt bizonyítjuk, hogy mennyire civilizáltak vagyunk. Következő hozzászóló Blinkevics után egy percben kapszol. Köszönöm szépen, elnök asszony. Múlt héten saját hazámban, Litvániában egy lányt megerőszakoltak és meg, brutálisan meggyilkoltak. 20 éves diák volt, ugyanis, és ez egyébként a fejlett, demokratikus Európánkban minden harmadik nőt érint, Európában naponta hét nő veszíti életét az erőszak miatt. Támogatjuk, elfogadjuk, hogy ilyen mértékben sértsék meg az emberi jogokat? Nem. Úgyhogy nekünk, parlamenti képviselőknek ragaszkodunk el ahhoz, hogy az Európai Bizottság egy irányelvjavaslatot terjesszen be annak érdekében, hogy jobban fellépjünk a nők elleni erőszak ellen. Infrastruktúra, jogalkotás, bíróság, kultúra, oktatás, egészségügyi rendszer, minden területre ki kellene terjednie. Arra bíztatom, arra hívom fel az Európai Bizottságot, hogy ezt a megfigyelőközpontot támogassa. A meglévő infrastruktúránkat is ki tudjuk ehhez bővíteni. Köszönöm, hogy az elnök most pedig egy percben Visnyev asszonynak adom meg a szót. Szanowni Państwo, dzisiaj ojciec święty franciszek tu w parlamencie europejskim ma őszentségeit járt az Európai Parlamentben, és emlékeztetett arra, hogy az emberi méltóság mennyire fontos, mindannyiunk méltósága, és hogy az erőszak a méltóságot megsérti. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon súlyos szociális problémával kell szembenéznünk, egy társadalmi problémával. A nők, kibererőszak, érzelmi erőszak, fizikai erőszak áldozatai. A fejlett országokban, ugyanúgy, mint a fejlődő országokban olyan nőkről beszélünk, akik az emberkereskedelem, az erőszak áldozatai. Meg kell határoznunk, hogy milyen fellépéseket teszünk. Annak érdekében, hogy olyan pillanatokban is tudjunk tenni a nőkért, amikor leginkább szükségünk van ránk. Több jogalkotási indítványra van szükségünk, ezt nem lehet más eszközökkel megoldani. Biztosítanunk kell, hogy a tagállamokban legyen olyan hatáskör, amelyel például az oktatás területén föl lehet lépni. Semmilyen megalapozottsága nincs az ilyen erőszaknak. Azoknál az országoknál, ahol pedig van erre vonatkozó jogszabály, tiszteletbe kell azt tartani. Elnök, köszönöm szépen, Bérder asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Egy tanulmányt hallottunk az alapjogi ügynökség kiadásában, és azt látjuk, hogy krónikus bűncselekményeknek vagyunk tanúi. Ez pedig azt jelenti, hogy a döntéshozók nem lehetnek elégedettek, hiszen minden tizedik nő tapasztal ilyenfajta erőszakot, nagyon sokan áldozatul esnek, nem erőszak áldozatául esnek, és nagyon sokan a családon belüli erőszak áldozatai. Ezek szörnyűséges statisztikák. Nem megfelelő a reakciónk a Parvanova jelentésre, és nagyon fontos az, hogy megfelelő európai stratégiát, illetve cselekvési tervet hozzunk létre, ezt kérte a jelentés is. December van, majdnem december van, és még mégis nem látunk, mégsem látunk semmilyen eredményt. Nagyon fontos tehát, hogy fellépjünk európai szinten ez ellen a probléma ellen. Hiányzik a terv. Azonnal cselekednünk kell, hiszen európai földön történik európai nők azok, akik áldozatul esnek. Bármiről is legyen szó, családon belüli erőszakról, nemiszer megcsonkításáról, vagy bármilyen ilyen szörnyűséges tettekről, ezeket a problémákat nem lehet külön, izoláltan kezelni, egy nagyobb problémához tartoznak ezek, ez pedig a társadalom nőkhöz való viszonya. Európai szinten, tagállami szinten fellépésre van szükség, most azonnal. Um, Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, most pedig Kuneva asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ha megengedi, akkor ülve maradok, mert nehezemre esne felállni. Nos, az erőszak és az erre vonatkozó adatok valóban szörnyűségesek. Nagyon sok az áldozat az európai nők körében 18 és 74 év között. A nők elleni erőszaknak számos arca van, nem ismer határokat és társadalmi osztályokat sem. És valóban szörnyű formákban nyilvánul meg a családon belül, a társadalomban és gyakran a munkahelyeken is. Én ezt személy szerint is tapasztaltam. Ott egy társadalmi osztálya kapcsolatos helyzetről volt szó, most azonban egy új hullám is felütötte a fejét Görögországban. A munkáltatók ugyanis a munkavállalóktól azt várták el, hogy egy terhes nő a neki járó szabadságát szakítsa félbe, ha munkát akar vállalni. Az emberek félnek bevallani azt, hogy terhesek, mert akkor a munkáltató nem fogja garantálni azt, hogy nem bocsátja el. Ez nálunk mindennapi bevett gyakorlat egy olyan országban, ahol ennyire szigorú, megszorító politikákat alkalmaztak az erőszak, amely így a nők és az anyaság ellen irányul. Láthatjuk azt is, hogy az Európa tanács megállapodása, ugye az isztambuli egyezmény, ezzel kellene egy hatékony keretet szabnunk, hogy kellő védelmet biztosítsunk. Köszönöm szépen, most pedig Delli asszony kap szót egy percben. Tisztelt kollégák! 62 millió nő számolt be arról, hogy áldozatul esett fizikai vagy pszichés erőszaknak, és azt mondhatjuk, hogy ez botrány. Az ilyen jellegű statisztika botrányos. Nem elég, hogy ezekről a számokról beszélünk. A kérdés a következő. Hogyan lehet az, hogy az erőszakot még mindig nem büntetik, még mindig nem bűncselekmény minden tagállamban, illetve hogy lehet az, hogy az isztambuli egyezmény, amely védelmet biztosít az áldozatoknak még mindig nincs ratifikálva, hét, csak hét tagállam ratifikálta azt. Jogalkotási javaslatra van szükség a megelőzés területén azonnal lépnünk kell, európai megfigyelő központra van szükség a nők elleni harc területén, megfelelő igazságszolgáltatásra, illetve megelőzésre. Önnek a feladata az, hogy nyomást helyezzen a bizottságra, illetve a tagállamokra, hogy azonnal ratifikálják az isztambuli egyezményt. Kollégák, ki kell hozni a nőket ebből az árnyék zónából. Köszönöm. Thank you. Our next speaker. Köszönöm szépen, következő hozzászólónk pedig Parker asszony egy percben kap szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy dologban biztos vagyok, amit senki nem fog kimondani, ez az emberek teljes szabad mozgása az Európai Unióban. Ez ugyanis megnyitotta a bevándorlási politika ajtaját, és nem tudjuk ellenőrizni azt, hogy kik lépnek be az Európai Unióba olyan bűnözői csoportok, amelyek nő emberkereskedelemmel foglalkoznak, elterjedtek az Egyesült Királyságban, és még csak nem is tudjuk ellenőrizni a tevékenységüket. Ez készőrület. Tehát mielőtt még fontos újabb bürokrácia elfogadására szólítanánk fel, állítsuk meg a bűnözőket tiltsuk ki az országainkból. Megfelelő határellenőrzésre van szükségünk, annak érdekében, hogy megnehezítsük a bűnözői csoportok, az emberkereskedelemmel foglalkozó bűnözői csoportok az Európai Unió területére történő belépését. Csak akkor tudunk majd szembenézni ezekkel a problémákkal. Thank you. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló egy percben, Mayer úr. Elnézést kérek, úgy látom, hogy valaki egy kék kártyát emel fel. Elfogadja a kérdést? Parancsoljon. Excusez-moi, mais je suis vraiment... Elnézést kérek, de tényleg döbbenet az, amit hallottunk, hiszen hogyha az erőszakról beszélünk, és ezt az, a külföldiekkel kötjük össze, véleményem szerint képviselőasszony ez elfogadhatatlan. Eh, Ez inkább nyilatkozat volt, de megadom ennek a lehetőséget, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. Szeretném felhívni a figyelmét arra a tragikus gyilkosságra, ami két hónappal ezelőtt hazámba történt. Egy nőt gyilkoltak meg, egy fiatal nőt, és azt hiszem egy eh, litván férfit már el is ítéltek szabadon belépett az országba, és talán egy életet megmenthettünk volna, talán egy életet megvet, megvédhettünk volna, hogyha megfelelő ellenőrzések érvényben vannak. Tehát igenis ellenőrizni kell a határainkat. Elnök, kollégák, meg fogom adni a lehetőséget egy második kék kártyára, hogyha elfogadja ezt el vagyok képedve, hogy azt gondolja, hogy a szabad mozgást le akarja, le akarja állítani. Hogyan akarja azt megakadályozni, hogy a skót bűnözők beutazanak Londonba, vagy a londoniak Észak-Írországba? Ez nem arról van szó, hogy ezt ellenőrizzük, hanem az, hogy tudjuk, hogy hol vannak ezek az emberek, azok, akiknek priuszuk van, és biztosítsuk, hogy az ártatlan áldozatok ne történjenek meg. Alapvető fontosság, hogy a nőket megvédjük. Elnézést, én több kékártyát már nem fogadok el. Köszönöm, mondja az elnök asszony, köszönöm ezt az eszmecserét, most pedig Mayer úrnak adom meg a szót. Ja, danke schön, Köszönöm szépen, elnök asszony most lehet, hogy a másik fél is, másik fél számára is ez egy sok lesz. Természetellenes a férfiak és a nők közti egyenlőség. Ez azonban nem tőlem származik, hanem ezt Erdogán török államfő mondta az elmúlt napokban és ez a vita, amelyet itt folytatunk, valóban egy fontos témáról szól, a nők elleni erőszak egy olyan téma, amelyet komolyan kell vennünk, valóban komolyan kellene vennünk, de sajnos a XXI. században még mindig vannak tragikus események, elnyomás a nők ellen, nem csak olyan országokban, mint Törökország, ahol a nők 34%-a volt már az erőszak áldozata, hanem Svédországban is, ott egy ENSZ felmérés alapján Botswana és Lezotó után a harmadik helyen van, hogy hogyha a nyilvánosságba vett erőszakolásokat veszük. De emlékezhetjük a Rottenham esetre, esetre az Egyesült Királyságban évtizedeken keresztül kínoztak lányokat, és ez mégis mivel magyarázható? Tudják önök is nagyon jól. Fontos, hogy a politikailag korrekt szemüvegünket most vegyük le. Tudjuk azt, hogy a, nagyon sok férfi bevándorló jött Európába, és a nőkről alkotott képük nekünk teljesen más, mint nekünk. Most pedig akkor másfél percben az asszonynak fogom megadni a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen mindegy. E, én magam, amíg tudok járni, addig fogok, az előbbi idézetem egy boszniai áldozattól származik. A nők elleni erőszak nagyon sok formát ölthet, gazdasági, fizikai, anyagi, szexuális, kényszerházasság, gyermekházasság, embercsempészet. Az Európai Uniós nők egy harmada elismerte, hogy valamilyen erőszakot szenvedett el élete során. A kamaszok helyzete különösen aggaszt, illetve az új fajta zaklatás, ami a digitális eszközök elterjedésével megtörtént. Nagyon gyakran a kamaszok nem is tudják, hogy ilyen zaklatásokat szenvedhetnek el. Nagyon sok nő, több millió nő olyan országban él, ahol a szexuális erőszakot nem tekintik konkrét bűncselekménynek. Ezért nagyon fontos, hogy a 28 Európai Uniós tagállamba harmonizáljuk a rendszereinket. Az Európai Unióban fel kell lépnünk a nők elleni erőszak ellen, hiszen ez az egész társadalmat érinti. Politikát, megelőzést, üldözést, partnerséget szeretnénk elérni, és a transzexuálisok, melegek, interszexuálisok, bevándorlók, fogyatékkal élők és leánygyermekek védelmére. Köszönöm szépen, most pedig Rodríguez asszonynak adom meg a szót. Boa tarde. Az isztambuli egyezményről szeretnék beszélni, amely lefekteti a nők jogait, a bűncselekmények megelőzése és kivizsgálása szerepel ebben a dokumentumban, de vannak a végrehajtása kapcsolatos kételyek is. Európában 62 millió nő volt már nemi vagy szexuális erőszak áldozatba, de 500, 500 ezer több további nőt nőt és lányt fenyeget a nemi szerv csonkítása, és 180 ezret tovább fenyeget ez a veszély. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy megcsonkítsák a nemi szervüket? Az isztambuli egyezménnyel most fokozott a védelmet tudunk biztosítani a nőknek. Az igaz, hogy a nők elleni erőszakkal kapcsolatos adatokból az derül ki, hogy mi mindent nem tettünk még meg eddig. Milyen jogalkotási intézkedéseket lehet tenni annak érdekében, hogy a tagállamok ratifikálják végrehajtják ezt az egyezményt? Milyen megelőző intézkedéseket léptettek életbe a tagállamok? Hogyan lehet monitorizálni az eddigi lépéseket? Hogyan lehet végrehajtani a lépéseket? Mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy az összes tagállam ratifikálja ezt az egyezményt. És egyébként puszta véletlenség és némileg ironikus, hogy pont Isztambulinak hívják ezt az egyezményt, ha figyelembe vesszük, hogy mit mondott a török államfő, aki azt állította, hogy a ter- természetellenes a nők és a férfiak közti egyenlőség. Köszönöm szépen, most pedig Görling asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt senki nem támogatja természetesen a nők elleni erőszakot, azonban a feladatunk az lenne, hogy összefogjuk és megnézzük, hogy itt az Európai Parlamentben hogyan segíthetünk, hogyan tehetünk valamit. Hiszen mind a 28 tagállamnak vannak jogszabályai arra, hogy bűncselekményé tegyék a nők elleni erőszakot, ezt azonban nem valósítják meg. Londonban 30 évvel ezelőtt a, rendő, a, a fő rendőr azt mondta, azt mondta, hogy kobor kutyák és családi erőszak, a, a nem megfelelően működik a rendőri, rendőri szerv. Hát azt látjuk, hogy a statisztika még mindig szörnyűséges az Egyesült Királyságban. Mit tehetünk? A, nemi szervek megcsonkítását kriminalizáljuk, illetve más olyan lépéseket teszünk, mit tehetünk, olyan lépéseket, amelyekkel esetleg a korábbi bűncselekményekre rávilágítunk. Hölgyeim és uraim, azt kérem önöktől, hogy fogjunk össze, nézzük meg, hogy hogyan tudunk véget venni, véget vetni ennek a bűncselekménynek, ne pedig a bizottságot hibáztassuk. Um, még egyszer elmondom, hogy nem szívesen szakítom félbe a hozzászólókat, de rengetegen szeretnének még hozzászólni, úgyhogy a következő felszólaló Bilbao asszony egy percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európának arra van szüksége, hogy minden partnere egyetlen etikát osszon meg azzal kapcsolatban, hogy támogassuk a nők elleni erőszak áldozatait, illetve a gyermekek elleni erőszakot. Nincsen konkrét jogszabály erre vonatkozóan, ugyanis nem sikerült konszenzust elérnünk, ahogyan azt tettük egyébként más bűncselekménnyel kapcsolatban, mint a terrorizmus. A szexizmus az egyenlőtlenség eredménye, az erőszak pedig nagyon szilárdan megtelepedett nagyon sok európai társadalomba. Ha európai jogszabályokat akarunk, egyetlen Európai Uniós tagállam sem gondolhatja úgy, hogy ez magánügy aktív politikákkal kell rendelkeznünk, vagy pedig a szexizmust, a szexista erőszakot, hogyha nem veszük be a jogszabályainkba, illetve az ellenük való köz- küzdelmet, akkor nem tudjuk kötelezettségeinket teljesíteni. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Kozlovszka asszony következik, másfél percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, a nők elleni erőszak egy olyan bűncselekmény, amely érinti az egész világot. Ez a nők hosszú ide tartó diszkriminációjának az eredménye, éppen ezért fel kell lépnünk ezzel szemben. Ez a kötelezettségünk az Európai Unióban. Támogatom azt az elgondolást, hogy az Európai Unió az isztambuli egyezményt, egyezményhez csatlakozzon. Ez az egyezmény a megelőzést is magában foglalja, és az esély egyenlőséget, a nemek közti egyenlőséget is tartalmazza. Hölgyeim és uraim, erőfeszítéseink a tagállamokban egy kellő monitorozást tesznek szükségessé. Ehhez pedig összehasonlítható adatokra van szükségünk, harmonizációra és az adatok standardizálására van szükségünk. Ez valóban kulcsfontosságú. Éppen ezért szeretnék egy kérdést intézni az Európai Bizottsághoz. Lehet, hogy van egy módja annak, hogy egyfajta ajánlást fogalmazzon meg, vagy később talán egy irányelvet dolgozzon ki, amelyben az erőszak ellenes politikák értékelését harmonizálnánk, hiszen enélkül nem tudunk felépni sikeresen ezzel jelenséggel szemben. Köszönöm szépen, hogy asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az erőszak ö, szörnyűséges kiáltása. Ezt a nevet adtunk egy olyan fórumnak, amelyet a nők elleni erőszaknak szenteltünk Bulgáriában, és ez nem csak ö, egy ö, egy szomorú következtetés, hanem arra mutat rá, hogy valóban harcolni akarunk ezzel az erőszakkal szemben. A bizottsághoz fordulók nem új testületekre van szükség, hanem egy stratégiára, illetve olyan jogszabályokra, amelyek nem csak megvédik az áldozatokat, hanem megelőzik ezeket a bűncselekményeket. Nincs a kezünkben kellő mértékű, kellő, kellő hatékonyságú eszköz erre, se sem nemzeti, sem pedig európai uniós szinten. Az isztambuli egyezményt ratifikálnunk kell, és természetesen a benne foglaltak nem csak üres szavak kellenek, hogy maradjanak, annak ellenére, hogy Erdogán úgy, úr, úr úgy gondolja, hogy a nőknek otthon kellene maradniuk. Mégis fontos, hogy egy új irányelv szülessen, és új jogszabályokat hozunk. Köszönöm. The half minute. Köszönöm szépen a következő hozzászóló másfél percben Komodini asszony. Signora President, madwar 13 miljun mara fl europea. Köszönöm szépen, elnök asszony. 3, 13 millió asszony, illetve nő Európában már szenvedett el valamilyen formájú erőszakot. Senki sem javasolhatja azt, hogy ez az erőszak EU, nem lenne európai szintű szexuális erőszak ugyanis egy csapás a nők számára és Európa számára is. A nők elleni erőszak európai jelenség minden tagállamot érint egyenlő mértékben, és ezzel a mítejjel szemben csak akkor tudunk fellépni, hogyha zárjuk sorainkat és összefogunk. A nők elleni erőszak ugyanis sok arcú, több színű, az emberi jogok sértését, tartalmazza, és nagyon gyakran ez nem tesznek feljelentést ezzel kapcsolatban. Az emberi méltóságot sérti. Nem szabad szemet hunynunk e felett, mindenkinek e össze kell fognia, hogy küzdjön e bűncselekménnyel szemben a civil szervezetek, szakemberek, oktatók, munkaadók, ne csupán a nemzeti hatóságok vegyenek részt ebben. Európai, közös európai megközelítést kell alkalmaznunk, ami valóban óvja a nők egészségét, mozgósítanunk kell tehát minden rendelkezésre álló eszközt, hogy azonnali megoldást kínáljunk, azonnali védelmet a megtámadott nőnek, a veszélyeztetett nőknek. Mentalitást kell megváltoztatni, a férfiak szempontját nem fogadhatjuk el ezt az erőszakot. Köszönöm szépen, most megadom a szót Borzán asszonynak egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma azok nevében beszélünk, akik hallgatnak, mert szégyenkeznek, és túl sokan vannak. Tavaly 3,7 millió nő volt az erőszak áldozata, de nagyon sok esetben nem tettek feljelentést. Voltak a közösségi háló, a közösségi oldalakon keresztül megvalósuló erőszakos cselekmények is. Jogalkotási lépésekre van szükségünk, amelyek egységesek az unió szintjén. A retorika pusztán nem kielégítő. Fel kell vennünk a valós küzdelmet az erőszak ellen. Véget kell vetnünk a hallgatás kultúrájának, annak, hogy az áldozatok szégyenkeznek, az elkövetőknek kell szégyelniük magunkat, és a bizottságnak is, amely nem volt képes eddig kézbe venni ezt a problémát. Remélhetőleg a biztos asszony változtat ezen. Köszönöm, Hét asszony a szó. Jag vill påminna kommissionär om att Europaparlamentet i våras begärde att... Elnök asszony, szeretném emlékeztetni a biztos asszonyt arra, hogy tavasszal az Európai Parlament felszólította az Európai Bizottságot, hogy jogalkotási javaslatot terjeszem be 2014-ben annak érdekében, hogy fokozza az tagállamok tevékenységét a nők és lányok elleni erőszak elleni küzdelemben. A nők és lányok Európa szerte áldozatai az erőszaknak, és egészen zavarba ejtő, ahogy azt nézzük, hogy a bizottság csak ül a babérjain. Alapvető fontosságú biztos asszony, hogy legyen a nők elleni erőszak elleni küzdelem európai éve 2016-ban. Ez ugyanis olyan probléma, ami mindannyiunkat érint. Világos munkaprogramot kell kidolgozni. Az Európai Bizottságnak kiváló lehetősége nyílik most arra, hogy bizonyítsa, hogy az egyenlőség és a probléma megoldása alapvető prioritása. A nők és a lányok Európa szerte számítanak önre. Regner... Köszönöm, Régner asszony, a szó egy percben. Köszönöm szépen. Ennek a vitának a keretében szeretném megragadni a lehetőséget, és nem az isztambuli egyezményről beszélni, hanem arra szeretnék kitérni, amit ön is említett, az Európai Védelmi Határozat vannak különböző áldozatvédelmi intézkedések az Európai Unióban, de ezeket nem sikerült mindenhol érvényesíteni. A kölcsönös elismerés elvének értelmében most például a nők védelemben részesülnek, hogyha egy férfi zaklatja őket, ha egy másik országba költöznek. Úgyhogy szeretném megragadni a lehetőséget, és kérném a tagállamokat arra, hogy 2015. januárjáig az európai védelmi határozatot is ismerjék el, alkalmazzák, mert ezen bukik el sok minden Európában, hogy kitűnő döntéseket hozunk, de a gyakorlat hibázik. Ez vonatkozik az isztambuli egyezményre is, egy szégyen az, hogy nem tudtuk gyorsan átültetni a gyakorlatba. Köszönöm szépen, egy percben, Cabezon Ruiz. presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma ünnepeljük meg a nők elleni erőszak elleni küzdelem nemzetközi napját. És egy ünnepélyes megemlékezéssel kellett volna kezdeni ezt a napot, főként az lenne jó, hogyha, az lett volna jó, hogyha férfi elnököl ezen az ülésen, hogy felhívja a figyelmet erre a fontosságra. Ez az alapvető jogok megsértése, az emberi jogok megsértése, a nők jogainak megsértése, a nők elleni erőszak. A passzivitás szintén bűnösé tesz minket, és nem lehetünk semlegesek a nők elleni erőszakkal kapcsolatban. Biztos asszony, a történelem során Európa mutatta az utat egy igazságos társadalom felé. Most azonban ezt a kihívást nekünk kell a továbbiakban is vezetnünk, és szeretném, hogyha az összes tagállamot irányítaná, és egy irányelvet fogadná el ezzel kapcsolatban. Köszönöm, mondja az elnök. Noics asszony következik egy perc. Szia, Gerti Frau. Tisztelt biztos asszony, személyesen szeretném megszólítani önt, Ön valóban joggal említette, hogy a férfiaknak is fel kell lépniük, amikor fel akarjuk tartóztatni a nők elleni erőszakot. Ma pedig kifejezetten önhöz szólok. Mindenek előtt az Európai Bizottságnak és önnek kell a cselekvők sorába állnia. Amikor arról van szó, hogy feltartóztassuk a nők elleni erőszakot. Ön felelős, ön nem bújhat el a tagállamok mögé. Az Európai Bizottságot a parlament már több alkalommal felszólította, hogy végre dolgozzon ki egy irányelvet ebben a témában. Itt a méltóságról van szó, a testi és lelki épségről és az önrendelkezésről. A lakosság fele az összes tagállamban érintett, és ön azt állítja ma, hogy majd valamikor ki kell dolgozni egy ilyen javaslatot. Én azonban azt mondom önnek, hogy a háttér és az adatok rég ismertek, most végre cselekedni kell. Aki sokáig várakozik, az saját maga is felelős lesz, hiszen itt nem egy bagatel deliktről van szó, viszont hogyha szemet hunyunk fölötte, az sem egy kisebb orderejű bűn. I give the floor to Mrs. Köszönöm szépen, most pedig megkeben a szönkapszót egy percben. Köszönöm szépen, uh, elnök asszony. A Nemzetközi Fejlesztési Bizottság elnökeként egy olyan dologról szeretnék beszélni, amit még nem említettünk, ez pedig a belső politikák uh, segítségével a nők elleni erőszak elleni harc ugyanígy a humanitárius területen a fejlesztés, illetve humanitárius segítségnyújtással megpróbálhatjuk kezelni ezt a problémát. A múlt héten találkoztam a nemzetközi egy egyesület tagjaival, akik azt akarják, hogy minden tagállam aláírja az, hogy vészhelyzetekben föllépjenek ezek az országok. Akik ezt eddig nem tették meg, azt kérem tegyék meg. A Szaharov díjat adtuk oda Mukwege, az, úrnak, és most pedig arról beszélünk, hogy egy a nők elleni erőszak évét szeretnénk kialakítani. Valós, fejl, valós cselekvési terve van szükség, fellépésre van szükség, egy olyan dologra, amelyre majd visszatekintve jövőre azt mondhatjuk, hogy megtettük, megoldottuk. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Moretti asszony kapja meg a szót. Sì, grazie Presidente. Anch'io in questa giornata voglio chiedere... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is ezen a nemzetközi napon azt kérném a bizottságtól és a Jóróva asszonytól, hogy konkrét intézkedéseket fogadjon el, annak érdekében, hogy az egyik legnagyobb társadalmi méte ellen küzdjünk, ami több millió nőt érint világszerte. Rengeteg nő szenved el erőszakot, válik az erőszak áldozatává, és nagyon gyakran ez családon belüli erőszak. A rendelkezésünkre álló eszközök, mivel nem kötelezőek, ezekkel kapcsolatban nem elégséges, hogy a növekvő súlyosságú jelenséggel szembeszálljunk. Egy eh, drámai, globális problémáról beszélünk, amivel kapcsolatban kollektív, erkölcsi, válaszra van szükség, illetve olyan szakpolitikára, ami egy oktatási, felvilágosító, kulturális kampányjal kezdődik, ami a legfiatalabbakat célozza meg, illetve egy új irányelvre vonatkozik. Elnök asszony, több mint 14-en kértek szót a KSDI-ban. Elnézést kérek, a legutolsó hozzászólóhoz szeretne kék kártyát intézni. Elfogadja? Mikrofont kérünk a képviselőasszonynak. Mikro. Kapcsolja be a mikrofonját. Nagy figyelemmel hallgattam a felszólalását. A, a család maga is az erőszak forrása lehet, és ö, mégis erről keveset, ö, keveset hallottunk, illetve a becsülete, erőszak kérdése is rendkívül fontos, és erről nem hallott. If you wish to respond, you have 30 Ha szeretne válaszolni, 30 másodperce van. Úgy hiszem, hogy hogyha így látja a dolgokat, nem feltétlenül értünk egyet. A nők elleni erőszak olyan probléma, ami kulturális, elsősorban kulturális, egy diszkrimináció alapú kultúrát erősít, illetve a különböző nemekkel szembeni bánásmódra alapul. Nyilván a családon belüli erőszak az otthonban zajlik, házastársak, élettársak között ahol a nő függetlensége nem ért el a megfelelő szintet. De a becsületgyilkosságok említése szerintem már túl messzire megy. Elnök asszony, hat hozzászólót fogok most elfogadni, Terabella úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon keveset hallottunk bizonyos fontos dolgokról, például ugye az erőszak elleni harc kapcsolatos kampányról. Kanadában is egy ilyen eseménynek voltunk tanúi, mint egy 25 évvel ezelőtt 14 fiatal lány esett áldozatul. Egy nagyon fontos témáról beszélünk, ez pedig az, hogy a nők elleni harc évének tekintsük a következő esztendőt. Tisztelt biztos asszony, több kollégával együtt, Parvanova asszonyal, Figueredo asszonyal, a Gui-től, úrral, illetve másokkal kezdeményeztük azt, hogy fellépjünk, fellépjünk ebben a kérdésben, aláírásokat gyűjtöttünk. Most ismét azt kérem, hogy egy, tegyünk egy ilyen nyilatkozatot, egy írásos nyilatkozatot, reméljük, hogy most többséget élvez ez majd, és így valóban valóban a nők elleni erőszakével legyen a 2015-ös esztendő. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Suká asszony következik činjenica da ćemo sutra proglasiti Denisa... Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Mukwege úr holnap megkapja a Szaharov díjat, és azt hiszem, hogy ez nagyon is árulkodó, tudván azt, hogy miért eh, adtuk ezt a díjat neki. Ő a nők méltóságáért eh, küzdött. Vera Jurova asszony a biztosi pozícióban van, és a nemek közötti egyenlőség is hozzátartozik az ő tárcájához. Ezen kívül itt járt ma a pápa, aki elmondta, hogy az emberi méltóságra kell összpontosítanunk. Ezek mind optimista jelek. Minden évben november 25-én itt a parlamentben, illetve máshol is emlékezünk erre a tragédiára, a nők elleni harcra. Ez nem szabad, hogy csak szimbolikus maradjon, az egyezményt ratifikálnunk kell. Ormasz. Ormasz úr kap Ja. Mikrofont kérünk. Pro, please kõige olulisem on muuta ühiskondlikke hoiakuid nii euroopas kui kogu maailmas niikaua kui naistevastase väg- valóban a, az a hozzáállásról beszéltünk európában és világszerte A nők elleni erőszak ténye azt mutatja, hogy a társadalmi hozzáállás bizony nem jeleskedhet, nem jeleskedik. Magasrangú politikusokkal találkoztam a világ minden tájáról, és hihetetlen történeteket meséltek arról, hogy a szexuális erőszak szükséges ahhoz, hogy a rendet megfelelően föntartsák. Nos, valóban ez azt mutatja, hogy itt nagy óriási kulturális eltérések vannak, de hát a 21. században élünk, és egyértelmű, hogy az Európai Uniónak jogi, jogalkotási lépéseket kell hoznia, a zéró tolerancia elvét kell képviselnie, ratifikálnia kell az isztambuli egyezményt, új törvényeket kell hoznunk, hiszen egy rendkívül fontos témáról beszélünk. Juristi, please. Hariszti úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony el kell mélyítenünk azt a politikai kötelezettségvállalást, hogy valóban a nők elleni erőszaktól mentes országokat építsünk fel, ez pedig a politikai napirenden állandó jellegű kell, hogy legyen, itt a parlamentben is. Nem tudom, hogy ez a kép itt a teremben tükrözi a valóságot, hogy tényleg tisztában vagyunk ennek a fontosságával. Itt nem elszigetelt esetekről van szó, ezek elsőrendű politikai kérdések. A férfiak által a nők elleni erőszak, erőszak az erőszak legsúlyosabb megnyilvánulási formája, de ennek ideológiai, verbális mm, formája is van, és ez beleépült a társadalomba, társadalomba és a társadalom maga lehetővé teszi az fajta erőszakot. Valóban ez egy nagy hatalmi eszköz, hogy feltartsuk az erőviszonyokat a férfiak és a nők között, de én azt hangsúlyozom, hogy át kell alakítani a társadalmat, egyenlőséget kell teremtenünk minden területen, ez rendkívül sürgős. Köszönöm. Mrs. for one minute, please. Köszönöm szépen, asszony következik egy Thank you, Madam President. Uh, Nagyon örülök, hogy a nők elleni erőszak elleni küzdelem fontosságát elismerik, illetve, hogy a stratégiájukban a nemek elleni erő, a nemek nemi alapú erőszakról is szólni fognak. Ma azonban arról beszélünk, hogy milyen területen tudunk előrelépni a nők elleni erőszak elleni küzdelemben, ez pedig az, hogy az isztambuli egyezmény több ország is ratifikált. A saját hazám sem tette ezt meg, az igazságügyi miniszterrel beszéltem erről, és azt ígérte, hogy egy év múlva ezt megteszi, ugyanis alkotmányi jogokról, illetve alkotmányos jogokról, illetve tulajdonjogokról merültek fel problémák. Elmondta, hogy csak 8 tagállam ratifikálta az isztambuli egyezményt, 20 pedig nem. Hogyha ezt megtehetnénk, akkor az erőszak elleni küzdelem megerősödhet. Az utolsó hozzászóló Cseninszki asszony, elnézést kérek mindenkitől, aki még felszeretett volna szólani, egyszerűen nincs rá már idő signor presidente onorevoli colleghi il dibattito di oggi non a caso avviene. ma tartjuk a nők elleni erőszak elleni küzdelem nemzetközi napját, és nem véletlen, hogy ma tartjuk ezt a vitát. Ez ugyanis arra késztet, hogy elgondolkozunk ennek a jelenségnek a súlyosságáról. Olaszországban például az éves jelentés szerint, amelyet a múlt héten tettek közzé, és amelyet egy tudományos szervezet adott ki. Ez e, e szerint 76 nő veszítette életét a múlt évben e, nemi erőszak következtében. Más Európai Uniós tagállamokban is hasonlóak az adatok, ezért közösen kell fellépnünk annak érdekében, hogy megakadályozok, megelőzzük az erőszakot, és támogassuk az erőszak áldozatait. Nem szabad elfeledkeznünk azonban gyermekeikről sem, akik nagyon gyakran áll, szintén áldozatául esnek ennek az erőszaknak, hiszen szemtanúi Biztos asszony, kérem, hogy más jogalkotási szövegeket is fogadjanak el, az isztambuli egyezményt pedig ratifikálják. Köszönöm szépen, most pedig Jórova asszony kap szót megint. Hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm ezt a fontos vitát. Nagyon sok ösztönzést, nagyon sok erőt kaptam önöktől, ahhoz, hogy folytassam a munkámat az Európai Bizottságban. Önök új irányelvet kérnek, és tudom, hogyha azt ígérem, hogy lesz egy új irányelv, akkor ez egy jó kifogás lesz arra, hogy várjunk, amíg létre nem jön ez az új irányelv. Én azonban nem akarok várni. Nagyon sok egyéb dolgot is megtehetünk, felhasználva azokat az eszközöket, amelyeket már említettem, természetesen az isztambuli egyezmény ratifikálását támogatni fogom. Üdvözöljük azt a cselekvési tervet, ami valódi cselekvésen alapul. Tehát, hogy nagyon határozottan, megalapozottan vizsgáljuk a jogalkotási és nem jogalkotási lépéseket, milyen időkeret, milyen finanszírozás és felelősség áll rendelkezésünkre. Bízhatnak abban, hogy ezt megtehetjük, és meg is fogjuk tenni a jövő év során. Állandó kampányokat kell folytatni, akár a médiával kapcsolatban. Egyáltalán nem beszéltünk a provokatív reklámokról, amelyek a nők kizsákmányolását tükrözik a kereskedelmi szférában. Ez a közvéleményt formálja. Ugyanis azt gondolhatják, hogy a nők kizsákmányolása helyes, a nők elleni erőszak helyes. Nem, nem az. Tudom, hogy kevés az idő, úgyhogy lezárnám. Ez egy kicsit személyes megjegyzés lesz. Statisztikákról beszéltünk arról, hogy minden harmadik nő szenvedett már el élete során erőszakot. Én magam sok-sok évvel ezelőtt szintén hasonló tapasztalattal tapasztalatot éltem meg, és sok számos alkalommal életem során szóban támadtak, Remélem, hogy önöknek nincsen ilyen tapasztalatuk, és nem várom el önöktől, hogy be, ha volt ilyen tapasztalatok, nyilvánosságra hozzák, de érdekes lenne, hogy most az, e, a helyzet elemzésével, a helyzet elemzéséhez saját tapasztalatainkkal hogyan tudunk hozzájárulni. Sok évvel ezelőtt történt, és tudom, mit éreztem. Azt gondoltam, hogy vajon ez rendben van? és azt gondoltam, hogy ez az én szégyenem, de nem. Ez igenis azoknak a szégyene, akik az erőszakot elkövetik, nem pedig az áldozatok szégyene. I think... Sorry, last... Az utolsó mondatom tehát. Mielőtt arra figyelmeztetjük a férfiakat, hogy változtassák meg a magatartásukat, befolyásoljuk a nőket is. Ne gondolják, nőtársaim, hogy ez rendben van. Segítsenek nekünk abban, hogy próbálkozzunk. Úgyhogy ezzel szeretném lezárni ezt a vitát, és nagyon várom az együttműködést önökkel, ugyanis nagyon súlyos, valódi problémáról beszélünk. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony, ezt a humanitást, ezt a nyitottságot, hogy saját tapasztalatát is megosztotta velünk, mert amikor statisztikákról beszélünk, nem kell azokat személyesíteni. Én nagyon becsülöm Önt, hogy ennyire bátor volt. Kollégák, lezárom a vitát, köszönöm szépen. A következő napi rendi pontunk pedig szintén egy szóbeli kérdés, mégpedig a földközi tengeri térség helyzetéről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről. A Libe Bizottság a